a körügyi főképviselő és politikai főképviselő részéről a Haitiben zajló választási folyamat tárgyában. A bizottság nevében, illetve az alelnök nevében üdvözlők Krecu biztosasszonyt. Asszonyom, öné a szó. Ah, so, uh, dear chairwoman Adina Valen, uh, dear... Tisztelt elnök asszony, tisztelt Kunders miniszter úr, tisztelt főképviselő asszony, nagy megtiszteltetés, hogy itt most a haiti intézményes válságról beszámolhatok. Nagyon nagy aggodalmat okoz ez a válság, és úgy gondoljuk, hogy teljesen indokolt, hogy ma megbeszéljük ezt a kérdést az elnökválasztás második fordulóját határozottan időre elhalasztották eredetileg, december 27-én tartották volna, január 24-ére halasztották, először majd tovább halasztották, és egy intézményes vákum és bizonytalanság alakult ki. A haiti emberek joga is sérül, hogy demokratikusan megválaszthassák vezetőjüket a háttérben az húzódik meg, hogy általános a bizalmatlanság a választás előkészítése iránt, nagyon polarizált a politikai hangulat, a választási csalás vágya miatt. Az ideiglenes választási bizottság több tagja lemondott, és megvan a veszélye, hogy az erőszak eszkalálódik, már is több haláleset történt, ezért halasztották el a választásokat. Nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen veszélyt jelent egy ilyen helyzet, különösen Haitin, ahol nagyon nagy a szegénység, és nagyon sok a kiszolgáltatott ember egy ilyen válság veszélybe sodorja a katasztrofális földrengés 2010-es következményeinek helyreállítását. Az Európai Unió is jelentés támogatást nyújtott az ország fejlesztéséhez. Júliusban az EU Elena Valenciano képviselő asszony vezetésével választási megfigyelő missziót küldött, és szeretnék fejet hajtani a nagyon színvonalas munkájuk előtt. Nagyon fontos segítséget nyújtottak a helyi hatóságoknak, és nagyon magas színvonalú elfogolatlan elemzést készítettek. Több szabálytalanságot tapasztaltak, de azt is megállapították, hogy október 25-én nem történt jelentős csalás, és az elnökválasztás első forrójának eredményei alapvetően korrektül kerültek közreadásra sajnos az a jelölt, aki nem jutott be a második fordulóba, nem fogadja el az eredményt tömeges csalásról beszélnek, és arról, hogy a közvélemény bizalmatlan az egész folyamat iránt. Így alakult ki a jelenlegi ö, ö, zsákutca. Február 7-én az alkotmány szerint Márteli elnök mandátuma lejár, de akkor nem lesz még utóda az alkotmány az ilyen helyzetekről nem szól, de útmutatást ad az elnök helyettesítésére. A tárgyalások Haitin folytatódnak, mi szorosan nyomon követjük a helyzetet, az amerikai államok szervezete, illetve a latin-amerikai államok és karib-tengeri államok szervezete is közreműködők. közreműködik. Október 25-én a hajti emberek szavaztak, ezt a folyamatot be kell teljesíteni. Megint nagyon hasznos lehetne egy választási megfigyelő misszió. Sajnos nagyon nagy a kockázata, hogy rövid távon nem sikerül megállapodást elérni és az ügyvezető adminisztrációnak legitimációs problémái lesznek. Ennek komoly következményei lehetnek az ország sorsára nézve az Európai Unió Haiti régi partnere és támogatója. Ilyen minőségünkben felhívást intézünk minden érintetthez, hogy tartózkodjon az erőszaktól és demokratikusan lépjen fel nagyon fontos a fejlesztéshez, fejlődéshez a demokrácia, a jogállamiság. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most megkezdjük a vitát a frakciók képviselőivel. Először Stél úr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretnék gratulálni Valenciano úrnak és mindazoknak, akik részt vettek Haitén a látogatásban, és akik megalapították, hogy tisztességes volt a választás. A választási folyamathoz ezzel járultak hozzá, persze problémákat is találtak a választások során, ez nyilván nem meglepő. Már csak a kontextus miatt is de arra jutottak, hogy a választások tisztességesek voltak, a szabályokat betartották, és a haiti nép akaratát tiszteletben tartották. Úgy gondolom, hogy minden más vélemény nem volna elfogadható. Az EPP úgy gondolja, hogy az első körös választás eredményeit fogadjuk el, és lehetőleg minél hamarabb meg kell tartani a második fordulót, hogy elnököt választhasson Haiti. Felhívom az összes európai pártot a politikai párbeszédre, biztosítandó a békét, a nyugalmat Haitin. Erre nagyon nagy szükség van. Február 7-én lejár az elnök mandátuma. Haiti a világ egyik legszegényebb országa. 2010-ben tovább súlyosbította a helyzetet a földrengés. Nem jó tehát, hogyha hatalmi vákum alakul ki ebben az országban, a demokratikus építkezésben segítenünk kell az országnak, illetve a szegénység felszámolásában. Köszönöm szépen, Valenciana asszony! Eh, Először is eh, szeretném megerősíteni az európai kötelezettségvállalást Haiti népe felé és az alkotmányos hatóságai felé. Ez az európai vállalás, a szolidaritás az állampolgárok részéről Haitival, amely annyit szenvedett. Az első kötelezettségvállalás tehát ez, a második pedig, amit mondani szeretnék, hogy megtiszteltetés, hogy egy kiváló szakemberekből álló csapatot irányítok, amely kiváló munkát végzett a választási folyamat nyomon követésében. A munko, munka nagyon szigorúan, nagyon szoros nyomon követéssel zajlott, és most meg tudjuk erősíteni, hogy az október 20 ötödiki választások, az első választási kör volt valószínűleg a legtisztább és legkevésbé erőszakos választás, amely Haiti történelmében előfordult. Az első körös választás mellett meg lehetett volna tartani azonnal a második fordulót. Most politikai válság zajlik, Haitin, ezt a hajti népnek, a hajti hatóságoknak kell megoldania. Ez nagyon fontos állóháború, erről már Krető asszony részletesen beszélt. Tehát ezt a blokkot meg kell oldania a helyi lakosságnak, a helyi politikusoknak, konszenzussal, párbeszéddel. A mi szerény ajánlásunk, amely elkötelezett munka eredménye, hogy a második fordulót tartsák meg Haitin. Ez a leglegitimebb lépés, amit megtehetünk. Ez az a megoldás, amit remélünk a haitiak számára, és reméljük, hogy a második választási forduló is ugyanolyan tisztán zajlik, mint az első. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bilbao Barandica asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani annak a csapatnak, amely olyan sokat dolgozott Haitin, hogy ez a jelentés megszülessen. Elenának is köszönöm munkáját, és hogy koordinálta a parlamenti csapatot. A megfigyelési csapatnak az elnökeként azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzájárulásunk az, hogy a felfüggesztett második fordulót január 22-én megtartották. Nagyon fontos, hogy demokratikusan lezajlódjon ez a folyamat. Michel Martelly elindította ezt a folyamatot, és eh, fontos, hogy megválaszták az előzetesen, megválaszták a miniszterelnököt. Nyugodtan, békésen zajlott ez a választás az augusztusi erőszakos cselekmények után. Az erőszakos cselekmények elkövetőit el kell ítélni. Október óta is történtek elítélendő cselekmények. Haiti a világ egyik legszegényebb országa. A fájdalom és az éjség időszakát maguk mögött kell, hogy hagyják a haitiek. Nagyon fontos, hogy a demokráció, a jogállam és a párbeszéd uralkodjon hogy értsék a haitiak, hogy ők jövőjük főszereplői. A gyerekek, akik kíváncsian követtek minket, és a felnőttek, akik szerettek volna hallani valami reményadót a jövővel kapcsolatosan, ezt a lehetőséget megérdemlik. A demokratikus intézményeket, a jólétet és az igazságosságot, hogy a második fordulóban megválasszák vezetőiket, megerősítendő a jogállamot és a konszenzusokat meghozandó, amelyekre ennek az országnak oly nagy szüksége van. Köszönöm. Berzsia, and one minute and a half. Berzsia, asszony másodpercben. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony a haiti elnökválasztás második fordulóját újra elhalasztották. A jelenlegi padhelyzet mindenképpen aggodalomra ad okot, de nem szabad végletesen dramatizálni a dolgot. A demokrácia kialakulása nem egy lassú, lassan hömpögő folyó. Október 25-én az első fordulóra sor került. Köszönöm mindazoknak, akik velünk tartottak a politikai eh, vezetők eh, hitele már nincs eh, meg, több mint 70% a, a választóknak távol maradt. Foglalkozni kell az elégedetlenség okaival is, a szociális szakadék óriási, az ország az egyik legszegényebb a világon pedig nagyon nagy lehetőségei vannak mezőgazdasági és idegenforgalmi téren. A víz, az ivóvíz problémáját meg kellene oldani, a 12 millió segítség 80%-át kifizették már a földrengés óta, de elég körülnézni a fővárosban ahhoz, hogy megállapíthassuk, a lakossághoz nem jutott el ez a pénz. És ezért bizalmatlanok a nemzetközi szervezetekkel szemben is az emberek Fontos lenne, hogy a választási folyamatban újra bízzanak az emberek, meg az intézményekben is. Így lehetne a jelenlegi padhelyzetből kélábalni. Elnök azt, hogy mindjárt befejezem. Folyamatosan nyomon kell követnünk azt, hogy mi történik Haitin február 7-e után, Martini úr távozása után is biztos azt, hogy számíthat ránk, a konszenzus nagyon fontos, és a párbeszéd is. Mr. Corrao. Corrao úr a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is ott kellett volna legyek a legfrissebb választási megfigyelő misszióban, amelyet aztán töröltek, és támogatom azt, amit Valencia asszony mondott az első fordulóról, fontos, hogy az éjség, az erőszak, a korrupció Haitin már a földrengés előtt is súlyos problémák voltak, és aztán hat évvel most a, a földrengés után a figyelem elterülődött, Amerika és Európa figyelme elterülődött az országról, holott ott maradt az éjség, az erőszak, a korrupció. A 2010-es földrengés nyomai még mindig láthatóak, és a nemzetközi együttműködés és a politika szempontjából sokan kiaknázzák ezt a lehetőség. Multinacionális cégek, a bányászatban a környezetvédelem problémája, súlyos gondok, az erdőpusztítás, kiszolgáltatják a, a, a, itt, a, a extrém föld, a, időjárási körülményeknek. Mindezek fényében azt kell kérjük a bizottságtól, hogy ne lehetne eh, többet segíteni a válságból való kilábalásban Haitinek. Köszönöm. Panceri úr, két percben. Panceri úr, két percben. Grazie, Presidente. Dopo l'inizio... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az október 25-i eseményeket illeti, tudjuk, hogy mennyire instabil ez az állam, nagyon kényes egyensúly alakult ki. Megtudtuk, hogy nyugodtan zajlottak és zökkenőmentesen a választások. Ezzel együtt a vesztes párt megpróbálta aláásni a helyzetet, a győztes párttal szemben, és ez instabilá tette a helyzetet bizonyos mértékig, és próbálták a választási bizottságok tagjait is megfélemlíteni. Az Európai Uniónak nagyon fontos a feladata. Fel kell szólítania mindazokat, akik eh, szerepet kapnak ebben a helyzetben, hogy eh, küzdjék le ezt a padhelyzetet, és hogy állítsanak össze egy ütemtervet a közeljövőben az október 25-i választások eredményeinek érvényesítésére, megerősítve ezeknek az érvényességét. Ezt eltökélten kell végrehajtani ezt a folyamatot, segítve Haiti demokratizálódási folyamatát, stabilizálva az országot, segítve őket azon problémák megoldásához, amelyektől szenved ez a szigetország, felendítve a gazdaságot és segítve a helyreállítást a földrengés után. Köszönöm. Köszönöm szépen, Panceri úr. Midzi asszony következik másfél percben. Tisztelt eh, elnök asszony, annak ellenére, hogy a haiti eh, választásokat eh, tisztességesnek minősítették, voltak azért problémák, és a második fordulót kétszer elhalasztották. Az Európai Parlament egyik megfigyelőjeként mondhatom, hogy ez nagyon sajnálatos. A választások kitűzött időpontja előtt alig 48 órával újra elhalasztották, most már bizonytalan időre a választásokat. Erőszakos cselekményekre került sor, nagyon sokan tiltakoztak, több ember meghalt. Haiti az egyik legszegényebb ország a világon, tényleg változásra van szükségük, hogyha nem történik meg a változás, akkor a nyomor növekedni fog, a diktatúra, a korrupció, az oktatás hiánya, az egészségügyi szolgáltatások hiánya és a korrupció miatt, amihez még hozzájárult a 2010-es földrengés is. Az országnak vissza kell nyernie a lakosok bizalmát az erőszaknak véget kell vetni, és lehetővé kell tenni a haitiak számára, hogy tisztességes, demokratikus választásokat tartjanak. Az Európai Uniónak külön missziót kell küldenie Haitira, hogy monitorozzuk az újonnan kitűzött választások lebonyolítását, illetve segítséget nyújtsunk a gyors megoldásban a válságra. Az utolsó hozzászóló Kienge asszony. Egy másfél perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Valenciano kollégának, illetve az összes kollégának, aki részt vett a választási megfigyelő misszióban. Október 25-én én is ott voltam Haiti-n. Haiti olyan ország, amely nehezen tudja összeszedni magát a katasztrofális földrengés után. Hat éve történt ez, és nagyon ellentmondásos a kép az országban. Mindezek ellenére Haiti szeretne demokratikus, igazságos, tisztességes, szabad választást tartani a mi jelenlétünknek köszönhetően is csalás nélkül a törvényes kereteken belül zajlottak az október 25-i választások. A kollégáim megfigyelhették ezt. Elég nagy volt a figyelem is, ami övezte a választást, még hogyha bizalmatlanok is az emberek az intézményekkel szemben, és sokan távol maradtak is. A haitiak elmondták, hogy két preferálnak, ezt tiszteletben tartottuk, úgy gondolom, hogy Haiti-nak minél hamarabb demokratikus intézményekkel kell rendelkeznie, és ki kell lábalnia ebből a bizonytalan helyzetből, amiben évek óta van a választási folyamat is elő kell, hogy segítse a demokrácia, a béke és a prosperitás időszakát. Ebben segítenünk kell neki. Köszönöm. Köszönöm kezdődnek. Spontán felszólok először, vagy csak képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, amit a biztos asszony kifejtett az elején. Tény, hogy ha egy intézményi válság áll be egy államban, és az egyik jelölt a választások során nem tartja be a szabályokat, akkor káoszba taszíthatja az országot mindez. Ezt pedig nem lehet megoldani azzal, hogy magára hagyjuk az országot, az ott élő embereket. Ezért gondolom, hogy meg kell találjuk a megoldást, tovább figyelemmel kísérve a helyzetet, talán további missziót kiküldve, motiválva a lakosság elkötelezettségét a demokratikus folyamat mellett. Nem szabad magára hagyni ezt az országot. Hiba volna. Köszönöm, Mária Szúria szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Görög európai parlamenti képviselőként szeretném kivezni a haiti néppel való szolidaritásomat. Az elsők akik elismerte, az első ország, ami elismerte 1821-ben a független Görögországot Haiti volt annak idején. Sajnálatos módon azonban azóta a nemzetközi közösség párjává lett Haiti. Hatalmas mennyiségű forrást használt fel, tíz, tízszeresét a saját költségvetésének amely aztán a, a, a gazdák, a parasztok kizsákmányosához vezetett, és az országot a tönk szélére sodorta. Ezért évtizedek óta folyik ez a negatív folyamat, ezért lázadtak föl az emberek a, a hatóságok ellen. És aztán eljöttek az októberi választások, 2015 októberi választások, mely egy zsákutcába jutott a társadalom, nem tűnik kiút láthatónak, ha csak nem lesz igazi párbeszéd, egy új módszertan a demokratikus párbeszéd mentén, hogy a demokratikus rendszer álljon fel. Jakovcsik. úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor 2010. januárjában a katasztrofális földrengés történt Haitin, amikor több mint 200 ezeren meghaltak. Mindenki szolidaritást mutatott és együttérzést az országgal. Tudjuk, hogy ez a világ egyik legszegényebb országa, káoszban, korrupcióban élnek. Ezért nagyon reménykeltő volt 2015. október 25-én, hogy tisztességes választások történtek megfigyelőink szerint, abban reménykedtünk tehát, hogy új stabilitási folyamat indul el a szigeten. Sajnos nem így történt. Európa segítséget nyújtott Haitinak legnehezebb pillanataiban. Ott voltunk az első választási fordulón, ezt folytatni kell, mert fontos ez a segítségünk az ország számára. Ezzel lezártuk a spontán felszólalások sorát. Most Krecu asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Köszönöm mindenkinek, aki felszólalt a vitában, és természetesen nagyra értékelem azokat az erőfeszítéseket is, hogy megoldást találjunk a haitin kialakult politikai padhelyzetre. A nagy kérdés a választások utáni válság. Mindannyian tudjuk, hogy az EU támogatást nyújtott a haiti népnek, az világ egyik legszegényebb országának hosszú évek óta, különösen a 2010-es földrengés óta. Minden második haiti állampolgár érezhette valamilyen formában ezt a segítséget. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Uniós diplomáciai erőfeszítéseket és eszközöket arra kell használni, hogy Haiti-ban eh, egyfajta belső megoldás szülessen. Megint jelezni szeretném, hogy mennyire nagyra értékelem a parlament szerepét a választások megfigyelésében és abban, hogy nemzetközi napirenden tartják ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony.